helyet. Folytatjuk az ülést. A kvesztorok választásának eredményét szeretném közölni önökkel. Kérem, foglaljanak helyet és hallgassanak meg. 684 szavazat került leadásra, 15 ezek közül érvénytelennek bizonyult. Az érvényes szavazatok száma 669 tehát. Így az abszolút többség, amely szükséges az első fordulóban, 335 szavazatot jelent. Ez tehát az abszolút többség, amely szükséges a megválasztáshoz. Felolvasom az eredményt. Géringer Dödenberg asszony 237 szavazatot kapott. Higgins úr 284 szavazat. Liberácki úr 200 22 szavazatot kapott. Luling asszony 297 szavazat. Masztálka úr 232 szavazat. Newton Dunn úr 177 szavazat. Speroni úr 106 szavazatot kapott. Egyetlen jelölt sem kapott, kapta meg a beadott szavazatok abszolút többségét. Ezért mind az öt hely még üres, második választási fordulóra lesz szükség a kvesztorok megválasztásához. Abból indulok ki, hogy minden jelölt fenntartja jelölését a kvesztori posztra. Van-e mégis valaki, aki visszavonná jelölését? Úgy látom, senki. Így módon az összes jelölt második fordulóban kell részt vegyem. Azt javaslom, hogy a második választási fordulót elektronikus szavazás módszerével ejtsük meg. Machen wir das jetzt oder um 5 Uhr? Now? Now. Okay, dann darf ich Sie bitten. Akkor kérem mindenki foglaljon helyet és kérem a figyelmüket, kicsit bonyolult lesz tudnilik az eljárás. Először is teszteljük a rendszert, az elektronikus kijelző táblát. Kérem az eredményeket töröljék most az önök rendszerében. És a questori jelöltek közül Montserrat Cavallé, Carreras Domingo, William Igenes, híres énekesek indulnak, még Pavarotti is jelöltette magát a Questori posztra. Jó lenne, ha meg is jelenne. No tehát, mindenki tehát figyeljen oda a gépére, ha a legalsó gombot a jobb oldali soron. Lehet, tehát a legalsó gombon a piros listával lehet kijelölni a jelöltet. Gondolom értik a rendszer, tehát a piros kurzor sorral lehet kijelölni. Leföl lehet szánkázni a két alsó gombbal, ki lehet jelölni a választottat. Az igen gomb megnyomásával lehet kijelölni az önöknek megfelelő jelöltet. Meg lehet nyomni a nullát is, amely a tartózkodást jelenti. Jól mondom? An gewählt werden können öt személyt, öt jelöltet lehet választani, tehát ötig lehet kijelölni a jelöltek számát. Ha valaki félre nyomott, akkor lehet törölni az egészet és újra kezdeni. Wie geht das löschen? Tehát ha valaki elhibázta, akkor a piros csíkkal rá lehet menni megint a, a jelöltre, és a nullával lehet törölni. Wie? Zweimal ja? Gut, wir machen... No, akkor csináljunk egy próbaszavazást. Machen, meine Damen und Herren. Hölgyeim és uraim, tehát teszteljük a rendszert. Mindenkit megkérdek, hogy jártasak az elektronikai rendszer használatában mindenkinek? Tehát a két legalsó gombbal lehet leföl mozogni, a plusszal lehet jelölni, a tartózkodással lehet nem választani. Caballé Montserrat-ra megnyitom a szavazást. Ja, ich habe gesagt, ich erkläre das für eröffnet. Tehát megnyitottam a szavazást. A rendszer nem nyílt meg? Da muss ich die Technik fragen. Akkor a technikusokhoz fordulok. Nincs megnyitva a szavazás a rendszerben. Yes. Yeah. Ja, bitte, Herr Goebbels. Goebbels úr. Le vote est ouvert. A szavazás nyitva van. Szavazhatnak, megnyitottuk a szavazást. Funktionieren alle Abstimmmaschinen. Mindenkinek működik a gépe? Ne, Ihre Abstimmmaschine funktioniert nicht. Az öné nem működik? Bitte, Herr Marinescu. Marinescu úr. Kérem. He? Peter Marinescu. Marinescu úr. I can vote on... Csak két személyre tudok szavazni. Ez csak a, a, a tesztnél lesz így? Ez csak a próbaszavazásnál lesz így? Akkor rendben. Ja, das ist nur ein... Igen, ez csak egy próbaszavazás. Tehát a, ennyi, olyan sok énekes nem fér be a questorok körébe, csak két opera énekes tudunk választani. Ez még mondottam teszt. Tehát mindenki látta a szavazatát? Igen? Kadek úr, ez egy próbaszavazás. Csak két énekes nevét látja, nem az összeset. Negyedjére mondom, negyedjére mondom. Ja. Herr Langen, wollen Sie auch Langen úr, ön is akar jelölt, ön is jelölteti magát? Csak egyszer lehet szavazni. Amikor a másodikra szavazok, kitörli az első jelölésemet. Csak, csak egy ember tudok jelölni. Elnök, ez egy teszt szavazás, mint mondtam, ez most így működik. Tehát, kérem, mindenki leadta a szavazatát? Ha igen, akkor lezárom a próbaszavazást. Nézzük, ki nyert. So, also ich hab... Nekem itt az eredmény, hogy mikor jelenik meg a kivetítő, nem tudom. Montserrat Cavalry 291 szavazattal megnyerte. Uh, Johnson mondja, pedig nem lesz tagja. Tehát aztán mindenki számára világos, hogy működik most már ez, ugye? Akkor rendben. Törlöm az egészet, és elkezdjük a tényleges szavazást. Hét jelöltünk van, a Questori posztra, a Geringer asszony, Higgins úr, Liberacki úr, Living asszony, Mastalka úr, Newton Dunn úr és Peroni úr közülük ötöt választhatnak, jelölhetnek ki. Nem kell ötöt, de ötig mehetnek fel. A fölött nem lehet jelölni. Tehát ötig, öt személy lehet választani. A piros sort mozgatva a jobb oldali plusszal. Tehát igennel vagy tartózkodással lehet jelölni, vagy nem jelölni a személyt, ezt összesen ötször lehet megtenni. Megnyitom a szavazást így módon.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 sind So, darf ich fragen, ob alle... Tehát még egyszer szeretném megkérdezni, mindenki leadta a szavazatát? Úgy tűnik igen, akkor ezzel zárom a szavazást. Ja, abgegebene Stimmen sind... A szavazatok száma 593. Az abszolút többségi így 297-nél van. Senki sem kapta meg az abszolút többséget. Felolvasom az eredményeket. Látják önök is már fent a táblán, Lülünk asszony 280 szavazott, Higgins úr 263, Geringar asszony 234, Masztalka úr 226, Liberacki úr 209, Newton Dun pedig 270, 140 kapon Speroni. Harmadik fordulóra kell sort kerítenünk, amelyben az egyszerű többség dönt. Hölgyeim és Uraim, most tájékoztattak arról, hogy a harmadik forduló ma este nyolckor lesz. Ám De ha már ilyen szép számban. Ja. Meine Damen und Hölgyeim és Uraim, ha már ilyen szépen megtanultuk a rendszer működését. Azt javaslom, hogy szavazzunk most. Hm? Oké. Okay. So. No tehát. So, meine Damen... Hölgyeim és Uraim, szeretném. Ugye megtanulták, hogy működik a rendszer, ügyesen kezelik a, a piros kurzort, meg az igen gombot, úgyhogy megnyitom majd a szavazást, hogyha minden jelölt kifejezi indulási szándékát. Itt ülnek mind a teremben. Felteszem a kérdést, van, aki visszavonja jelölését? Mindenki újraindul. Rendben. Megnyitom a szavazást. Ich frage, ob alle Abgeordneten jetzt gewählt haben. Tehát mindenki leadta a szavazatát? Van olyan a teremben, aki nem adta még le a szavazatát? Das ist nicht der Fall. Nincs. Akkor lezárom a szavazást. Abgegebene Stimmen sind pontosan 600 szavazatot adtak le. 301-nél lenne az abszolút többség, de erre már nincs szükség, felolvasom az eredményeket. Lüling asszony mellett 273-an szavaztak.